napirendünkön Gzsib úr jelentése szerepel az egyes szennyezőanyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása. Első felszólalunk a jelentéstevő, aki négy percre kap szót. Elnök asszony, köszönöm a szót. Amiről holnap szavazni fogunk, az a kibocsátási határértékeket, a NOx-okra és a porra, valamint a nitrogén oxidra vonatkozik. Természetesen a hőtelj, 1 és 50 megawatt közötti névleges bemenő hőteljesítményű tűzelőberendezésekre vonatkozóan. Ezáltal végre egy joghézakot fogunk tudni betölteni az ökodizájn irányelvet illetően, valamint egy másik irányelvet is, amely az 50 megawattnál nagyobb tüzelő berendezésekre vonatkozik, és az ipari kibocsátásokat szabályozza. Ezáltal mindenképpen jobb minőségé lesz a környezetünk, és a meglévő tüzelő berendezésekbe való beruházások és beruházási projektek is jobban fognak tudni teljesíteni. Az 1 és 50 megawatt közötti tüzelő berendezéseket általában KKV-k üzemeltetik, illetve közszolgáltató vállalkozások, amelyek villamos energiával látják el többek között például az egyetemeket, vagy akár az egészségügyi intézményeket. Nagyon fontos azonban az is, hogy az új sztenderdeket teljesíteni tudják majd a tüzelőberendezések, és itt utalnék elsősorban a biomassa felhasználásra a skandináv országok vonatkozásában. Nagyon sok esetben ugye a fűtést és a hűtést is biztosítják ezek a tüzelőberendezések, a karbantartási, egyáltalán a fenntartási díjakra nagy hatása lesz ennek a, az új irányelvnek, és a végfelhasználók szempontjából sem elvetendő. Szeretném azt is elmondani, hogy az egyedi fűtés forrásoknak a kombinációja is lehetővé válik, ami bizonyos területeken, főleg Közép-Kelet-Európában különösen lényeges. Az irányelvnek a végleges megszövegezése azt gondolom, hogy nagyon jó kombinálja a különböző igényeket, amelyek nyilván a gazdasági megfontolásokra, a szociális igényekre és környezetvédelmi szempontokra is alapulnak. Annél természetesen, hogy a végfelhasználókra vagy a fenntartókra túl nagy terhek rakódnának. A legutóbbi trilógus keretében a parlament, a bizottság és a tanács között sikerült megállapodásra jutni, és ezt a Koreper is elfogadta. Egyetlen egy ország szavazott a javaslat ellene, és az NB szakbizottságon belül is pozitívan zárult a szavazás. Ennek eredményeként a többség júliusban megszavazta a dossziét. Ugyanakkor a tanácson belül nagyon nehéz volt a tárgyalássorozat, hiszen az irányelvnek az egyes rendelkezéseiről is tárgyaltunk, miközben itt egy csomagként kellene tekinteni erre az irányelvre és így is kellene olvasni. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásáért, és az egész parlamenti tárgyalási delegációnak, valamint az összes árnyékjelentéstevenek is, a lett elnökségnek és az európai képviselőknek is az együttműködését. Azt hiszem, hogy nagyon jó és tényleg kielegítő eredménnyel zárhattuk ezt a tárgyalási sorozatot. Köszönjük szépen, most pedig Phil Hogan kap szót a bizottságtól. Uh, President. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vele a biztos helyett részt vehetek ezen az ülésen, ő nem tudott most eljönni. Ami a vitatott témánkat illeti, 2013-ban már született erre vonatkozóan egy leírat, és a cél az, hogy az, az emberi egészségre káros kibocsátást csökkentsük. 2013-ban volt egyébként az ír elnökség, úgyhogy erre büszke vagyok. Tudjuk, hogy a légszennyeződés milyen károkat okoz, 400 ezer ember hal meg évente emiatt, és milyen kiadásokkal jár ez az egészségi ellátás számára. Ez a javaslat fontos hozzájárulás ahhoz, hogy a kibocsátást csökkentsük, ahogy ez egyébként az egyes országokra vonatkozó plafon értékben is szerepel. Szeretnék gratulálni Grib úrnak, az előadónak és a bizottságnak ahhoz, hogy ezt a javaslatot előadta és előterjesztette. Azért, hogy a javasolt irányelv környezetvédelmi szempontból koherens legyen, szeretném elmondani, hogy, gyak, hogy a gyakorlati megvalósítást illetően rugalmasnak kell lenniük a tagállamoknak. Nem szabad ezeket az anyagokat biomasszával helyettesíteni, hiszen ez még fokozza a környezet szennyezést. A szinergiát maximális szintre kell emelni, energia, hatékonyság és a szénmonoxid kibocsátás csökkentése a cél. Szeretném azt is kiemelni, hogy ami a vitatott témánkat illeti, mégpedig a közepes tüzelő berendezésekből származó szennyező anyagok csökkentését. Ez a az üzemeltetőkre vonatkozik. Csökkenteni kell ezt a kibocsátást az ipar és a tagállamok részéről. Ahhoz, hogy a környezetben hatékonyak legyünk, ez az irányelv magas fejlettségű EU technológiát ajánl, és azt is, hogy a vállalataink a szennyeződés csökkentési technológiát a legmodernebb tegyék, és így vegyenek részt a világpiaci versenyben. Köszönjük szépen, biztos úr! Az ITRE szakbizottság nevében Federli úrnak kellene szót adnom, aki azonban sajnos nincs itt, úgyhogy a következő felszólalónk a néppárt nevében Lavia képviselő úr lesz, akinek két percben adok szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Hogan úr, eh, tisztelt biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani jelentős készítőnek, Zivenszki úrnak, és mindazoknak a kollégáknak, akik a megállapodáson dolgoztak, annak érdekében, hogy egy európai szabályozásunk legyen egy olyan ágazatnál, amely eddig nem került szabályozásra. Köszönöm a biztos úrnak és az elnökségnek az együttműködő szellemet, amelyet tanúsítottak a javaslat kidolgozása során, és ahogy a jelentéstevő is emlékeztetett rá, a középes erőművek a nominális teljesítménye ezeknek 1,50 megawatt. Ez a szöveg jelentővé fogja tenni, hogy a kibocsátásokat jelentősen csömeges, csökkentsük a meglévő berendezéseknél és az újaknál is, olyan berendezésekkel, amelyek a tagállamokban lehetővé teszik a regisztrálását a kibocsátásnak. Ez segít megőrizni a levegő jó minőségét és az állampolgárok egészségét, és a légszennyeződést általában. Különböző álláspontokat kellett egyeztetni, de a megállapodás lehetővé tette, hogy a bizottság javaslatán módosítsunk reális módon, hogy jobban megvalósítható legyen az irányelv, és jobban el tudjuk érni az Európai Unióban a környezeti levegőnek a minőségét, és ugyanakkor ne rójunk túlzott anyagi terheket a vállalatokra. Fontos volt, hogy szigorúbb határértékeket húzzunk, húzzunk meg azoknak a térségeknek, ahol nagyon nagyok az elmaradások, és 2020-ban majd lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, hogy az ég tüzelő berendezések területén törölte előrelépés. Ez a Párizsi konferenciára való felkészítésünket is segíti, és ezzel bizonyítani tudjuk, hogy a klímaváltozás elleni közelemben is az Európai Unió jelentős résztvevő, és valamennyi érdekelt félel együtt elkötelezett. Te Massimo Massimo Paolucci. Köszönjük szépen, Paolucci képviselő kap szót a Szociáldemokrata frakció nevében kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ilyen sok szót követően végre tényeket is napilágra kell hozni. Ugye egy javaslat van itt az asztalunkon, tudjuk, hogy több ezer tüzelőberendezés vonatkozásában egyszerűen nem volt megfelelő szabályozás, amelyek biztosították a fűtést, a hűtést, a villamos energiatermelést és így tovább. Ezek a tüzelőberendezések azonban sajnos hozzájárulnak a káros anyagkibocsátáshoz is, azzal a kéndioxidot és nitrogénoxidot és port bocsátanak ki. Elmondta a biztos úr is, hogy több százezer haláleset vezethető vissza ezekre a kibocsátásokra. Aztán a légszennyezésnek is többek között ez az oka. A hát szociáldemokrataként mi nem ezt szerettük volna, azonban mégis azt gondolom, hogy ez a jelentés, ez a szabályozás egy fontos lépés előre, amelyel a, környezet javát szolgáljuk, anélkül, hogy túl sok terhet rónánk a, az érintettekre. Fontosnak tartom azonban az ellenőrzési rendszer felállítását is a CO2 kibocsátás vonatkozásában. A tagállamoknak kötelező érvényű, szigorúbb szabályozás és ellenőrzést kell bevezetni annak érdekében, hogy a levegő minősége fenntartható maradjon. Lehet, hogy a végrehajtási határidők vonatkozásában egy kicsit meg kellene hosszabbítani a határidőt. A szocialisták és demokraták, demokraták holnap fogják tudni támogatni ezt a javaslatot. Elnök, köszönjük szépen. Most pedig az ECR nevében Visnyevszka asszonynak adok szót kettő percben. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Hölgyeim és uraim! Jó hír, hogy az irányelv végleges formát öltött, és ez az irányelv foglalkozik azokkal a félelmekkel, amelyeket különböző körökben nyilvánosságra hozta. Tudjuk, hogy ezek a tüzelő berendezések igen népszerűek nagyon sok tagállamban, Nálunk például Lengyelországban ezeket a berendezéseket színre alapozzuk, hiszen nagyon sok szín van, színlelőhely Lengyelországban egyébként. Ezeket a berendezéseket modernizáltuk a törvény értelmében nálunk, viszont további modernizálás azt jelenteni, hogy a költségek növekednek, és lehetséges, hogy be is kell zárni ezeket a intézményeket, és lehet, hogy sokkal magasabb lesz a szennyeződés, mert nehéz ezeket a létesítményeket kontrollálni. Lehet, hogy a célokkal ellentétes hatást fog kiváltani ez a kezdeményezés. Az, hogy 2030-ig emeljük a küszöbértékeket, ez a józan észről tesz tanulbizonságot, és nagyon örülök, hogy az én módosításomat bevették ebbe az irányába, vagyis az, hogy stabil körülmények között kell a méréseket végezni, megfelelő körülmények között. A Volkswagen botrány az a cég, amely csalt a kibocsátások esetén, azt mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy reális kötelezettségeket szabjunk meg a kibocsátást illetően. Másik kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt kontrollálni és kézben tartani, hogyan fogjuk alkalmazni. Köszönöm szépen. Az Alden nevében hagytam a képviselőnek adok szót kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a az árnyék jelentéstevőknek és az összes jelentéstevőnek ezt a jelentést. Jól dolgoztunk szerintem, és jó eredményt értünk el. Ami pedig a közepes tüzelő berendezésből származó szennyezést illeti, ez a jelentés pozitív, hiszen egy lyukhézagot kívánunk megszüntetni. Miről van itt szó? a különböző részecskékről és a nitrogénoxidról, a kéndioxidról, a porról. Egyébként a jogalkotási csomagterv koherens és az egész EU-ra vonatkoztatható. Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb legyen az eltérő alkalmazás vagy derogáció de azért van egy-két derogáció, amely indokoltnak látszik, és ezt egyedi elbírásban kell részesíteni, mert arról van szó, hogy a biomassa berendezések milyen szennyeződést bocsátanak ki. De a túlzott bürokráciát el kell kerülni, mert akkor ez azt jelenteni, hogy nem lesz hatékony ez a lépés. Sürgősen kell eljárni, viszont ha sürgősen járunk el, az csak a rendkívüli helyzetekre vonatkozóan. Csökkentjük a bürokráciát, egységes és egyszerűsített eljárást vezetünk be, a tagállamok így le tudják vonni a tanulságokat mások gyakorlatából. Vannak olyan tagállamok, amelyek már előbbre járnak, és ez mások hasznára válhat. Én az egyszerűsítés mellett állok, a modernizálás mellett, és amellett, hogy csökkentsük a szennyeződést a forrásra koncentrálva. Köszönjük szépen a GUN nevében. Torres Martínez asszony fog szót kapni most egy perc. Nagyon örülünk, hogy végül is konszenzus sikerült elérni ezzel a javaslattal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezt mindenit alkalmazzák Európában, és egész Európa alatt a Kanári-szigetekről, Azori-szigetekről, Madeiráról és minden európai területről beszélünk. Ugyanis nem szabad, hogy ezek a szigetek megakadályozzák az állampolgárokat abban, hogy ők is tiszta levegőben részesüljenek. Arra is tisztában kell lennünk, beszélünk, hogy vannak olyan ö, csoportok, akik esetleg ö, különböző jogkézagokat akarnak kihasználni, annak, és ezzel veszélyeztetik az egészséget. És ö, például a Repsol az Kanári-szigeteken az első olyan ö, nagy ö, európai vállalat, amelyik ö, a bizottságot fel kell kérni, hogy ö, ügyeljen arra, hogy ezeket a szabályokat mindenütt betartsák, és ö, továbbra is vannak ugyanakkor szennyező anyagok, amik a levegőbe kerülnek. Ö, egyszerűen szégyenletes, amit látunk a Volkswagennél 2011 óta. Mindenki sejtette, hogy csalás van, de senki sem tett semmit egész addig, amíg ki nem robbant ez. Tehát a foszilis tüzelőanyagok alkalmazását továbbra is támogatják, és a természeti erőforrásaikon gazdagodnak, és nem akarják megváltoztatni a termelési modelleket. A párizsi csúcs értekezleten elkötelezetten kell fellépnünk a klímaváltozás elleni küzdelemben, és majd meglátjuk, hogy ki hol tart. Köszönjük szépen a zöldek nevében, Bas Eichhout kapszott másfél Köszönöm szépen. Először is szeretném a Shadow nevében elmondani, hogy köszönetet mondunk a jelentéstevőnek a kiváló munkáért, és nagyon értékeljük, hogy eljutottunk ennek a fájlnak a végéhez, ami egy nagyon fontos dosszié. Ugye ma délután is vitáztunk már az autókról, a gépjárművekről, most pedig a tüzelőberendezésekről vitázunk, és hát azért legyünk őszinték, nagyon nehéz a jogalkotás, mert amikor a levegő minőségéről beszélünk, az emberek mindig azt mondják, hogy nagyon fontosak azok a politikák, amelyek a forrást célozzák meg. Amint viszont elhatározzuk magunkat erre. Nagyon sok igény lép életbe, hogy legyenek új joghézagok, kis, kiskapok, legyen határidő, módosítás, úgyhogy ilyen szempontból sajnálatosnak tartom, hogy a tanács nem képviselteti magát ma este mert éppen a tanács vezette azoknak a sorát, akik ezeket a kiskapukat szorgalmazták. Azt kell mondanom, hogy ez valahol mégiscsak ilyen kár kontrollálás volt, kárellenőrzés, és akármikor ilyen politikákkal foglalkozunk, azért figyeljünk oda, ragadjuk meg a problémát a velejénél, mert sajnos nagyon nehéz lesz a levegőminőségi célkitűzéseinket elérni, pedig oda kell állnunk a polgárok felé, akik előtt el kell számolnunk, úgyhogy jobb is lehetett volna ez, hogyha egy kicsit kooperatívabbnak mutatkozott volna a tanács. Köszönöm, Eichhout. Kék kártyát intézne önhöz Etridge úr. Ugye? Fél percet kap. Köszönöm szépen, hogy elfogadja a kékkártyás kérdést. Nagyon röviden, ugye ön itt arról beszél, hogy a velejénél kell megfogni a kibocsátás forrásánál a problémát, miközben ugye itt azért nagy pénzekről is szó van, amikor a levegő minőségét kívánjuk javítani egyetérte velem abban, hogy nagy szerepe jut a pénznek, tehát nem csak a kibotás, kibocsátásnak a forrását kell megragadni, hanem a, a pénzforrását is. Hát ez könnyű kérdés. Hogyha jól figyelt arra, hogy miről volt itt szó, akkor tudják, hogy az iparnak is barátai vagyunk, és tudják, hogy pont azért fizetünk nagyon sokat az egészségügyi szolgáltatásért, mert ennyire szennyezett a levegő. Ugye a szennyező fizet elvét mindenki ismeri, de azok, akik valóban szennyezőek, azok fizessenek, nem pedig a betegek fizessék meg az árát ennek a rossz politikának. Köszönöm. Most pedig egy percre Pernicola Pedicini képviselőnek adok szót az FDD frakció nevében. Allora è vero che questa, con questa proposta Köszönöm szépen ezt a javaslatot. Ez a javaslat eh, mindenképpen egy eh, joghézagot segít pótolni a eh, tüzelőberendezésekkel, különösen a közepes méretűek esetében. Ugyanakkor a joghézagot nem lehet semmivel kitölteni, ugye volt szó itt a dioxinról, a higanyról, amelyek különösen veszélyesek az egészségre. Tehát ez egy be nem fejezett irányelv, és egyébként a parlamenti módosító indítványok a bizottsági javaslat javaslatot gyengítették, és kizártuk például az offshore olajfúró platformokat, és a biomasszát, és amelyek viszont korlát nélkül szennyezhetnek. És hogyha az igazi versenyképességéről van szó, akkor itt az ökológiai innovációt kellene figyelembe venni. Új energiaformákra, tiszta és ingyenes energiaforrásokra kellene összpontosítani. Ezek a hagyomás azzal a megközelítéssel, hogy ez is jobb, mint a semmi, megint csak megfizetjük a multinacionális

ist äh, Frau Anni. Következő felszólalónk Pierik asszony kettő percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Köszönöm a jelentéstevőnek az erőfeszítéseit ennek a technikai jellegű dossziéban, de politikai jellegű is ez a téma. Ismerik a különböző szennyező anyagokat, amelyek a közepes méretű tüzelőt berendezések bocsátanak ki. Nyilván a mezőgazdaságban nagyon fontos szerepet játszanak a szigetek villamosenergia termelésében is, és nagyon sok előnyt kovácsoltunk ebből, sőt, sokat tettünk a levegő minőségének javítása érdekében, de az EU-nak nem minden területén egyforma minőségű a levegő, és egyformán tiszta. Persze, hogy nagyon sok politikai területünk irányul a levegő minőségre és az egészségügyre, de nyitva kell hagynunk magunk előtt az ablakokat, mert jobb együttműködése még több eredményre juthatunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság bizonyos határidőn belül ítélje meg, hogy nincs -e szükség az új technológiák alapján a módosításokra, mert figyelembe kell venni a technológiai fejlődést. Az emissziós határértékeket meg kell engedni, hogyha javul a levegő minőséget mérő eszközök ára, hiszen ezek akár csökkenhetnek is. Fontos, hogy mindez működjön, fontos, hogy a gazdaságra is kihatással legyen, ne vesztenek el a munkahelyek. Úgyhogy személyre, országra is kell szabni, Európára is szabni kell ezt az elképzelést, és nem fanatikusan kell tekintenünk a fenntartható környezetvédelmi céljainkat, hanem racionálisan. Ezért támogatom azt, amit felsoroltak kivételként. Köszönjük szépen, Párnyó képviselő kapszott egy percre. Elnök asszony, biztos úr, a Párizsi konferenciától már csak néhány hét választ el bennünket, és a levegő minőségének védelme a figyelem középpontjában van. Mindent meg kell tennünk a klímaváltozás megakadályozásáért, megfelelő irányítással. Egy tanulmány azt mutatja, hogy majdnem 400 ezer haláleset a rossz levegő minőség miatt következik be Európában ez igen nagy veszély, a rossz levegő minőség Európában, és ezért örülök ennek a mai jelentésnek, és annak is, hogy csökkenteni fogjuk a nitrogén dioxidot, a széndiokszidot is, erre vonatkozóan is szükségünk van megfelelő információra azért, hogy a bizottság minél gyorsabban tudjon lépni. Elnök asszony, mivel a Párizsi konferencia előadója vagyok a parlament nevében, remélem, hogy ez a jelentés segít minket abban, hogy itt előrelépjünk. Köszönöm. Most pedig átadom Julie Görlingnek a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A delegációm nevében szeretném ezt a megállapodást üdvözölni. Tudom, hogy nehéz tárgyalások előzték meg, és ez egy igen tisztességes kompromisszum különböző szempontokból. Megragadom az alkalmat, és az előadónak, különösen az előadónak szeretnék gratulálni a munkájához. Igen fontos, hogy legyen egy megállapodás, és minél hamarabb történjen ez, mivel a rossz levegő minőség az egyik legsúlyosabb probléma Európában. Igen könnyű a javítást kérni, de sokszor a javítás, vagyis a jobb a jó ellensége. Ezért pragmatikusnak kell lenni, meg kell nézni, hogy milyen feltételek mellett lehet eh, új befektet, beruházásokkal élni, új technológiákat. Üdvözlöm ezeket a lépéseket. Köszönjük szépen, nézd Tolvard, ugyancsak egy percre kapszót. Köszönöm szépen. Már egész nap szinte a levegő minőségről vitáztunk, erre különböző vetületeiről, és kisebb aggodalmat is mutattunk, nem ok nélkül. Mielőtt Strasbourgba indultam, egy nagyon érdekes kis feljegyzést láttam Finországban. A legtisztább levegő Lapföldön található, nem véletlen ez, hiszen a nagyon ritkán lakott. Ez egy nagyon fontos dolog, de nem minden az életben. Megfelelően kiegyensúlyozott kompromisszumokra van szükség, oly módon, hogy minden ország, minden tagállamban a különböző létesítmények azonos erőfeszítéseket tegyenek, de továbbra is kell küzdenünk, hogy megoldást találjunk, de egyetlen megoldás nem megfelelő mindenkinek. A bizottság számai, tudjuk, hogy például Lapföldön olyan hidegek vannak, és ott jön a Mikulás a szánkójával, úgyhogy mindenkinek kellemes estét kívánok. De még nincs karácsony, mondja az elnök asszony. A Következő felszólalom Konyecsne asszony, egy percben. Köszönöm szépen. A parlament és a nemzeti parlamentek is foglalkoztak a kibocsátások kérdésével, és ezek korlátozásával. Elég régóta téma ez a tüzelőberendezések kapcsán, és nagyon örülök annak, hogy most végre odafigyeltünk az 50 megawatt alatti teljesítményű tűzelő berendezésekre is, akik eh, nagymértékben hozzájárulnak a kéndiokszid kibocsátáshoz. Bizonyos országokban azonban kontra produktív is lehet az, hogyha kisebb méretű tüzelőberendezéseket bezárják, hiszen ezáltal megint eh, szén tüzelésű eh, berendezésekre fognak támaszkodni, amely rontja a levegő minőségét. Azt gondolom, hogy az én régióban az alacsony színfelhasználás felé kell elmozdulni, eh, és itt nem csak eh, cseh országra gondolok, hanem akár a Lengyelországból érkező berendezésekre is, tehát mindenképpen méltányosnak kell lennünk a kis és a közepes berendezésekkel is. Köszönöm szépen, Zsuli Rít következik egy percben. Tisztelt elnök asszony, az én pártom hisz abban, hogy fontos Európában javítani a levegő minőségét, de ugyanakkor kifejezetten ellenőrzők a bizottság javaslatát, hogy újabb Európai Unió szabályozást hozzunk. Az ecodesign irányelv és ott van a kibocsátási irányelv, és nem szeretnénk egy olyan irányelvet, ami az összes kis és közepes tüzelőberendezésre vonatkozna, és hogy minden új létesítményre vonatkozzanak. Ez egy olyan dolog, amit nem bürokratáknak kell szabályozniuk Brüsszelből. Ugyanakkor támogatjuk az irányelvnek a kivételeit, amelyik enyhítik ezt a rendkívül szigorú szabályozást és a, nagyon fontos a beruházók számára a jogbiztonság, amikor e, környezeti beruházást tesznek, és a szabad piaci feltételek fontosak, és ezen túl az uniós szabály nem segíti Európának az újraiparosítását. versenyképes munkahelyeket kell létrehozni, hogy működjön Európa. Mariana Petir. És pedig Petir asszonynak adok szót két percre gospođo predsjednice gospodine povjereniče onečišćenje. köszönöm elnök asszony a levegőszennyezésnek igen nagy hatása van a környezetre és az emberek egészségére. A Tiszta Levegő program 2013-ban ezt már kimutatta. Tudjuk, hogy korai halálesetek okozója a rossz levegő. 2010-ben 200 ezer ember halt meg a levegőszennyezés következtében. Tudjuk, hogy milyen sok milliárd eurót fordít az egészségügyi ellátás az érintettek kezelésére 3 milliárd euró, eurónyi terméshozam kieséssel jár, 15 milliárd euró kiesést okoz a kieső munkanapok miatt, 4 milliárd eurós egészségügyi költségeket eredményez. Tehát tudjuk, hogy 2003 óta javult a levegő minőség Európában, de Közép-Európában és néhány más részén a kontinensnek még mindig jelentős a levegőszennyezés. Már több mint tíz évre van nekünk saját jogszabályunk erre vonatkozóan, és a tüzelő berendezésekből származó szennyezés csökkentésére, de még mindig magas nálunk a légszennyezés. Bosznia, Hercegovina a mi szomszédunk, és onnan is igen jelentős levegőszennyezés érkezik hozzánk, és más országokból is. Éppen ezért örülök annak, hogy joghézagot pótol ez a javaslat. Erre szükség van, mégpedig arra, hogy minimális követelményeket vezessünk be. Tudjuk, hogy 150 ezer közepes tüzelőberendezés működik. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szorinyó képviselőnek adok szót egy percre. Elnök asszony, biztos úr, A jelentés egyre fontosabb, hiszen a klímacsúcs közeleg, és tudjuk, hogy a válság milyen levegőszennyezési problémákat okozott, például az autókból származó szennyezés esetében. Szó van itt a levegőminőségről és a technológia javításáról, a fenntartható gazdaságról, a zöld gazdaságról, és a környezet minősége, ez nem probléma, hanem lehetőség arra, hogy vezető szerepet töltsünk be szociális és technológiai szempontból. A levegőtisztasági irányelv Európát kell, hogy szolgálja az energia Európáját, hiszen a nemzetközi közvélemény nagy figyelmet fordít ránk, hitelesnek kell lennünk a világ előtt, és ez az irányelv egyszerűsíti a nyilvántartási rendszert, a kontrollt, és megkönnyíti az alkalmazást is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zsanovszki képviselő kapszót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A tagállamokban látjuk, hogy nagyon különböző a levegőminősége, bizonyos területeken szenvednek ettől, és ez kihatással lehet a szomszédos országokra is, ahol más szabályok vannak érvényben. Nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat végre megoldjuk a kisebb tüzelőberendezésekre vonatkozóan is, hiszen a kibocsátások korlátozása nagy területeken valóban probléma, és hogyha kézzelfogható eredményt kívánunk elérni, akkor nagyon fontos, hogy ezt a problémát átfogóan kezeljük. És itt nem csak administratív szabályokról van szó, hanem nagyon lényeges, hogy például fogékonyabbá tegyük az érintetteket, és motiváljuk az embereket az elmozdulásra akár azzal is, hogy innovációkat szorgalmazunk, akár más eszközökkel. Elnök, köszönjük szépen. Omázsé képviselőnek adok szót egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Természetesen nagyon örülök ennek a javaslatnak, de azért mégiscsak van egy dolog, amit abszolút nem értek, ez az, hogy az ultraperiférikus térségeket kizárták ebből a rendkívül jó irányelvből. Valószínűleg az energia lobby arra járt és fellépett, de mint az ultraperiférikus térségek képviselője, én elutasítom ezt a megoldást, hogy ők ne részesülhessenek a jó minőségű levegőből. És ezek a rendkívül pozitív egészségügyi szempontból fontos intézkedések náluk nem érvényesülnek. Én nem hiszem, hogy ezt csak a kontinensre kellene érvényesíteni. Szerintem lehetett volna másképpen is eljárni, időt adni és figyelembe venni ezeknek a térségeknek a specifikumait. De a 349-es cikk jelenleg megkerülési törlésre került regresszív módon, ezért nem tudom elfogadni ezt, és kérem, hogy a kollégák külön szavazzanak azokról a módosító indítványokról, amelyeket beterjesztettem. Köszönöm. Most pedig Etvics képviselőnek adok szót egy percre. Köszönöm szépen. Itt vagyunk egy új ö, irányelvel, hogy küzdjünk a ö, levegőszennyezés mellett. Angliában van a Black Country-nek nevezett térség Midlandsben, ahol egyszerűen fekete volt a levegő smoggal, és nagyon sokan meg is haltak ebben a térségben a légszennyezés következtében. Az évek során az sajnálatos módon az iparosítás nem működött annyira, és a kormány hozott intézkedéseket is, és nem hiszem, hogy egy uniós szabályozásra lenne szükség ebben a területen. Ezt minden állam maga is tudja kezelni. És aki ezeket kezeli, azoknak nagyon óvatosan kell eljárniuk, hogy nehogy olyan intézkedéseket hozzanak, ami a feldolgozóipart és általában az ipart hátrányos helyzetbe hozza, mert egyébként a gazdaságok nem tudnak elvállalni további önsanyargatást. Következő hozzászóló Katarzyna Lukacsevská két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségkívül a klíma és energiapolitika, amely kulcsfontosságú az EU számára, figyelembe véve a közelmúlt válságát Európában, igen nagy kihívás jelent az EU és a tagállamok számára, főként, hogyha arra gondolunk, hogy a levegő szennyez, levegőbe távozó szennyező anyagok 400 ezer korai halálozást okoznak, és arra is gondolunk, hogy 300-400 millió eurót tesz ki az egészségi ellátás költsége etéren. Ott van a Volkswagen botrány, fel kell tennünk a kérdést, miért van az, hogy az ipar csalt, túl szigorú követelményeket állítottunk az ipar, a vállalkozások elébe? hiszen itt a Volkswagen esete. Nagyon örülök, hogy józan megközelítést alkalmaztunk ezen irányelv esetében, és szeretnék Andrei Grebnek gratulálni a jelentéshez, és az összes érintett fél hozzájárulását is üdvözlöm. Fontos nekünk és az EU testületeinek az, hogy intézkedéseket tegyünk a józan ész és a lelkiismeret jegyében néhány szennyező anyagot mindenképpen korlátozni kell, kéndioxid és széndioxid, porkibocsátás. A legfontosabb az emberi egészség és a környezet, és ugyanakkor csökkentjük az administratív és pénzügyi terheket a KKV-kre nézve etéren, és tudjuk, hogy az új generációs fűtőberendezések költségekkel járnak majd. Köszönjük szépen, Kádem meg Hasszony, egy percre. Biztos úr, elnök asszony, nagyon örülök, hogy úgy vitázunk ma, ahogyan végre érthető a polgárok számára, mert célkitűzésekről beszünk arról, hogy mit akarunk elérni. Ennél az intézkedésnél miről is van szó? Hát végre tiszta levegőt kívánunk elérni, megpróbáljuk elkerülni, hogy 400 ezer ember azért halljon meg túl korán, mert betegek a, a légző szerveik, mert rákban szenvednek. A költségekről is beszélünk, ahol valahol 330 és 4, 900 millió eurós költséget is jelenthetnének évente a betegségek leküzdésére. És azt gondolom, hogy most már végre nem arról van szó, hogy a vállalkozásoknak még több terhet öntsünk a nyakába, hanem ezzel a kompromisszummal tényleg egy tartható, mindenki számára elfogadható kompromisszumra jutottunk, amely a lakosság elvárásait kombinálja, és a vállalkozások is együtt tudnak ezzel a kompromisszummal élni, amit remélem önök is tudnak támogatni. Köszönöm. Viecs képviselő következik két percre. Köszönöm szépen. A GSIB jelentés egy nagyon fontos témáról szól, nem más ez, mint a tüzelő berendezésekre vonatkozó szabályozás hiánya, ami joghézag, és ebből jogi problémák is generálódtak a levegőbe jutó szennyeződések szabályozása fontos, de a túlszabályozás sokkal nehezebbé teszi a gazdaság számára az, hogy valóban versenyképesé váljon, sőt, több költséggel is jár. Fontosak a szigorú ellenőrzések az EU-ban, ezeket el is várjuk, de más szennyezők, Japán, Kína vagy az USA gyakorlatilag teljesen süket az elvárásainkkal szemben, és hasonló sztenderdeket nem akar bevezetni a saját területén. Ezáltal pedig az európai vállalkozások számára nagyon nehéz a globális piacon talpon maradni. Sokszor vitázunk persze a különböző alternatív megoldásokról, de nem kell tényleg további költségeket terhelni, hanem megoldást kell találni. Köszönjük szépen, Bajlán képviselő, egy perc. Thank you, Chair. Um, although I disagree... Köszönöm szépen, elnök asszony, bár eh, nem értek egyet ebben a jelentésben szereplő számos kivétellel, úgy gondolom, hogy ez a jogszabály, ami a közepes eh, méretű tüzelőberendezésekre emissziós határokat eh, szabály meg. Ez csökkenti a szakadékot a közepes és a nagy berendezések közötti feltételeket. És az én hazámban, Írországban 1300 ezeren halnak meg idő előtt a rossz levegő minőség miatt és 3 milliárd euróba kerülnek az egészségügyi költségek. Ez az óriási költség terheli a nemzeti költségvetéseket, és ezeket nagyon komolyan kell venni. Nem folytathatjuk úgy, hogy nem foglalkozunk a levegőminőséggel. És a nitrogénoxid korlátozása az egyik, ami legfontosabb a légszennyeződés területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két percre Sógor Csabának adok szót. Köszönöm. Despite the strong progress in tackling air pollution, annak ellenére, hogy jelentős előrelépés volt a különböző levegőszennyező anyagok csökkentését, illetően kéndioxid, nitrogénoxid, porkibacsodás, mégis súlyos a helyzet az egészségügyi világszervezet szerint, és éppen ezért a szennyezés az életminőségünket rontja a károk igen sokba kerülnek, és több száz millió eurót kell évente költeni emiatt. Ezért örülök, hogy sikerül a hiányt pótolni, mégpedig a környezetbarát tervezésről szóló irányelvel is. Tudjuk, hogy 75%-át ezeknek a közepes teljesítmény tűzelő berendezéseknek a KKV-k birtokolják, és nem szabad éppen ezért túl nagy adminisztratív és pénzügyi terhet róni egy cégekre a, megszabjuk a berendezések nagyságát, és ez pozitív dolog, és azt is üdvözlöm, hogy a határidő, a bevezetés határ ideje rugalmas, éppen ezért figyelembe vesszük a kisebb és elszigetelt berendezéseket is. Köszönjük szépen, Kukoranátri. Egy perc ilmanlaadun parantamiseen on akuutti tarve. A levegő minőséget Európában nagyon gyorsan javítani kell, mert a rossz minőség már több tíz éve fennáll, ez vezet ahhoz, hogy túl korán halnak meg a városban az emberek, és az emberek sajnos nem tudják kiválasztani, hogy milyen minőségű levegőt, levegőt tudnak belélegezni. Ez a mostani dosszé azt gondolom, hogy egy jó kompromisszum, és azt mutatja, hogy igenis van lehetőség a közös szabályokra annak érdekében, hogy végre egységesítsük a levegő minőségét, ami ma még nagyon eltérő Európában. A kötelező szabályokat, a radikális szabályokat nem tudtuk bevezetni, viszont ezzel a kompromisszummal a levegő minősége bevezetésre kerülhet, akár hosszabb bevezetési időszakokat követően. Ez mindenképpen elő fog jelenteni, itt most az előnyök és a hátrányok igazából ki vannak egyensúlyozni, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Jó volt, hogy figyelembe vették az, hogy különböző tüzelőberendezésekre van szükség, de a tiszta technológia a legfontosabb. Elnök, köszönöm szépen. A kecsdiá rendszer előtt Cofoli képviselő az utolsó, aki egy percre kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatom ezeket a rendelkezéseket, ezt a rendkívül fontos jogszabályt. Itt egyrészt egy joghézagot töltöttünk ki, mert a közepes méretű berendezések egészen 50 megawattig eddig nem voltak szabályozott váróban. Ugyanakkor a tüzelőberendezések összességének 80%-át teszik ki, nagyon különböző felhasználások van, például a kéndioxid és a nitrogénoxid és más szerek körülbelül a felét ezekből származik. Ennek komoly hatása van az állampolgárok egészségére és az egészségügyi kiadásokra. Hála annak a munkának, amit a jelentés készítője végzett, akinek köszönetet szeretnénk mondani, valamint az Árnyék Levetősnek, valamint Galetti úrnak, az olasz szemeszter idején jó eredményt hozott. Ez mindenképpen egy bátor javaslat, amit megfelelő alkalmazással, fokozatos bevezetéssel az új berendezésekre és régi berendezésekre lehetővé fogja tenni, hogy jelentősen csökkentsük a légszennyezést úgy, hogy a vállalatokat ne terheljük túl anyagilag. Most pedig a kecsdikáj rendszerben Santos képviselő kap elsőként egy percben. Köszönöm szépen, a elnök asszony. Ez a jogszabály nagyon jókor érkezik, és nagyon pozitívan mutatja az erőfeszítéseket és a szinergiát, amit létre lehet hozni a levegőminőség eh, területén, a környezetvédelem, és hogy milyen hatása van ezeknek az egészségre és mindenképpen ezen javaslatok alapján olyan technológiákat tudunk majd bevezetni, amik korlátozzák a kibocsátást. Nagyon fontos az is, hogy legyenek persze kivételek az ultraperiférikus térségek számára, ismerjük, hogy mit jelent az Szigetország, illetve milyen logisztikai, technikai problémákat vetnek fel ezek a térségek az Azori szigeteken, azaz a térség, amit én képviselek. Ez egy példa, ahol nagyon is pozitív módon sikerült megőrizni a környezetet. Folyamatosan elkötelezettek vagyunk, hogy a környezeti elemeket, kulturális elemeket megvédjük, és így is folytatjuk. Notis Marias, Köszönjük szépen, Notis Marias, ugyancsak egy perc. Κύριοι συνάδελφοι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ενημερώσω. Szeretném felhasználni az alkalmat, és tájékoztatni önöket arról, hogy Görögországban az elmúlt két télen milyen nagy eredményeket értünk el, főként Aténban és Tesszalonikiben. A smog a memorandum miatt arra kényszerített, kényszerített több ezer görög állampolgártársamat, hogy olyasmiket égessenek el fűtésre, amelyeket nem szoktak elégetni, és amelyek toxikus anyagokat bocsátanak ki, és károsak az egészségre. Éppen ezért felhívnám a görög kormány figyelmét arra, hogy nulla áfát vessen ki a tüzelőolajra és az elektromos áramra, mert lesz egy újabb tél, és éppen ezért a trojka miatt szenvedni fogunk a rossz levegőtől megén. Aguilar Lope képviselő egy perc. Sie haben das Wort. Öné a szó, parancsoljon pritariu šiam pranešimui kuris nustato griežtas oro taršos ypač kietųjų dalelių Köszönöm a kibocsátás korlátozása nagyon lényeges pont. Nagyon helyes az, hogy 2030-ra a biomassa berendezésekre életbe lépjenek a korlátozások, ennek nyilván geopolitikai okai is vannak de az átmenetet a megújulók irányába, mivel ez egy időigényes dolog, ennek megfelelő időkeretet is kell teremteni. Szeretném biztatni a, bizt- a bizottságot, hogy olyan feltételeket teremtsen, hogy a tüzelőberendezések meg tudjanak felelni az új normáknak, a saját források felhasználása azt gondolom, hogy nem lenne elegendő ezen tülezelő berendezések vonatkozásában, hiszen nagyon sok munkahelyet teremtenek, és a függetlenséget is biztosítják. Köszönöm szépen, a biztos úrnak adok még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Több észrevétek is ugye a közepes méretű tüzelőberendezésekről szól ez a szabályozás. Ez egy új lépés a levegő minőségének megőrzése területén, és remélhetőleg további lépések fogják majd követni. A biomasszás erőműveknél más a helyzet, és a közepes ért erőművekre vonatkozó irányelv megadja azt a lehetőséget, hogy ezek a berendezések megfelelően tudjanak alkalmazkodni különböző intézkedések nélkül. Többen említették, hogy szükség van tisztázni azt is, hogy ezeket az irányelvet hogyan fog vonatkozni a közepes méretű erőművekre. És általában, amennyire lehet, a KKV-k számára igyekszünk csökkenteni az adminisztratív terheket, embereket. Ez is az egyik kulcs célkitűzés, és ez így került meghatározásra. Természetesen a kipocsájtásnál nagyon fontos, hogy a költséghatékonyság érvényesüljön, illetve a megvalósítása meglévő, illetve kivételt képeznek azok a perendezések, amelyek csak korlátozott időtartamban üzemelnek kollégám az Unióban és a periférikus térségeknél különbözőek a helyzetek. A jogszabály ezekre is tesz, tartalmaz javaslatokat, hogy hogyan kell ez, ami alkalmazandó. De a tagállamoknak kell meghozni a szükséges intézkedéseket, hogy ezekben a térségekben is a megfelelő levegőminőséget biztosítsák, figyelembe véve a specifikus helyzetet, azokat a szigeti területeken és a, például a magas vidékeken, felvidékeken, amit tapasztal tapasztalható. De mindenképpen szeretnék összetett mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában és ebben a munkában, és távolítani fogom, és köszönöm az lentéstevőknek, és mindazoknak, akik ennek a kidolgozásában dolgoztak, és köszönöm a kompromisszumokat, amiket sikerült elérni szinte egységesen. Köszönjük szépen, most pedig az utolsó felszólaló a jelentéstevők Zsib képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony és Hogan biztos Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kiemelte annak azt a tényt, hogy itt tényleg a teljes tárgyaló tímnek köszönhető ez az új kompromisszum, e, ebben a nagyon fontos környezetvédelmi célokat felállító irányelvjavaslatban. Mm, sok változást fog hozni ez a dosszié, csökkenni fognak a kibocsátásra visszavezethető betegségek számokat tekintve, és természetesen a vállalkozóknak az érdekeit is szem előtt tartja. Utalnék itt a KKV-kra, illetve azokra a tagállamokra, amelyeknek problémáik lehetnek például a közepes méretű tüzelőberendezésekkel kapcsolatban. Via szakbizottsági elnöknek is szeretnék köszönetet mondani, aki végig jelen volt a triológus keretében, és az ő országa határozta meg a legszigorúbb szabályokat, és követeli azoktól, akik eddig nem tartják be a szabályokat, és kitáncolnak a sorból, hogy ne tegyenek így. Nyilván ahol van lehetőség, ott a tagállamoknak közbe kell lépni, annak érdekében, hogy ne szaladjanak el a kibocsátási értékek, és tovább romoljon a levegő. Az, hogy vannak kivételek, hát ez szerintem azért helyes. A józanész is ezt diktálta, különös tekintettel azokra a területekre, ahol nincsenek megújuló források, ahol a biomasszát használják fel. Ennek eredményeként azonban valóban nagyobb a por kibocsátás. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy itt a gazdasági értékekkel, érdekeket állítjuk szembe a környezetvédelem mint érték. Úgyhogy akár ugye az, egy új tüzelőberendezés építése nagyobb költséggel járhatna, mint egy réginek a fenntartása annak teljes életciklusán keresztül. Zárásképpen szeretnék még keze, köszönetet mondani mindazoknak, akik együttműködtek velünk, és akiknek köszönhetően erre a jó eredményre jutottunk. Még egyszer elmondom, hogy köszönöm, hogy már a zajló munka során is biztosítottak minket a támogatásukról. Köszönöm, mondja az elnök, ezzel lezárjuk.